Az elnök. Buongiorno, Jó napot kívánok, kollégák! A mai napirendünk első pontja a bizottság nyilatkozata a 2014-es európai parlamenti választások témájában. Szeretném arra emlékeztetni a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban nincsen, e, e, nem lesznek hoz, spontán hozzászólások.